demokráciában élünk, és ott nem báb színháznak, vagy egyfajta báb bíróságnak nevezzük a hivatalos intézményeket. Elnök, nincs itt Clark úr, de bizonyára értesülni fog a megjegyzéséről. A tele úrnak megadom a szót, amennyiben készen áll. Parancsoljon. Elnök úr, Elnézést kérek, felállok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt önök előtt, a parlament előtt szólhatok, hiszen az európai integrációt képviseli ez a tisztelt ház. Úgyhogy ha egy ilyen fontos témában beszélhetek ma önökhöz, ez igazán megható. A témánk pedig a 2011-es költségvetés a költségvetés kidolgozása egy új eljárás keretében történik, ahol a parlament szerepe megerősödött. Közösen a parlamenttel ezt az új Lisszaboni szerződés adta eljárást meg fogjuk erősíteni, amikor a 2011-es költségvetést megpróbáljuk kidolgozni. Ezért is nagyon fontos, hogy beszélhetek, szólhatok Önökhöz ma. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ez az együttműködés és ezek a tárgyalások, amelyeket az új eljárás keretében le kell folytatnunk a Lisszaboni szerződés értelmében, tulajdonképpen azt eredményezi, hogy jók a kapcsolataink. A három oldalú egyeztetések jó irányba haladtak, és ez jót irányoz elő a jövőre nézve is. A parlament ugye politikai vitákat korábban nem ö, ö, ö, tudott lefolytatni, ezért fontos ez a változás most. Most pedig teljesen világosan definiált politika iránymutatások keretében a 2010-es ECOFIN tanács értelmében és az egyes jegyzőkönyv értelmében a nemzeti parlamentek munkáját és véleményét is figyelembe kell venni. Az augusztus 10-i döntés értelmében tehát megvan a döntés, ez azonban még nem jelenti az, hogy teljesen végleges lenne a tanács álláspontja. A 2011-es költségvetés tulajdonképpen a premier mindannyiunk számára, és természetesen a jövőbe is mutat majd ez a mostani eljárás. A tanács dolgozta ki, öt alapvetésre bazírozva ezt a költségvetés. 13-as évig, 2013 és között ugye megvolt egy pénzügyi terv, a gazdaságos pénzgazdálkodás, volt az egyik nagyon fontos aspektus, a marzsok biztosítása annak érdekében, hogy az Európai Uniónak a feladatait teljesíthetőnek tekintessük. Ez a költségvetés azonban beágyazódik egy költségvetés politikai keretbe is, amelyet a takarékosság is jellemez. A 2009-es év egy nagyon nehéz év volt, ezért költségvetés politikai szempontból fegyelemre van szükségünk, és ez igaz lesz a 2011-es évre vetítve is. Röviden, nagyon pontosan kiemelném ennek a költségvetésnek az iránymutatásait 2011-re év, 2011-es évre vonatkozóan, amelyeket fontosnak tartok. 142 milliárdos költségvetést irányoztunk elő, a kötelezettségvállalások irány, tekintetében, ami pedig a kifejezetteseket illeti, ezeket 3,6 milliárd euróval kiegészítettük, kiigazítottuk, és ehhez a, költ, a 2,8%-os bizottsági javaslatot is hozzá kell vennünk még. A bizottság javaslatait és ajánlásait figyelembe vettük, amikor a 2007 és 2013-as évre vonatkozó kohéziós politikai programokról beszélünk, a különböző sebességkorlátozó intézkedésekre gondolok itt, hiszen tudjuk, hogy néhány programot csak későn sikerült elindítani és átültetni. Miután a tanács ugye a csökkentéseket foganatosította, Növekedni fognak azonban a kifizetések 2,91 százalékos arányban, a 2007-es évhez képest ez 1 százalékos növekedést jelent. Tehát az inflációt meghaladó növekedést tudunk igazolni. A módszertanra is utalnék, amelyet a tanács választott, ez pedig megfelel azoknak a kötelezettségvállalásoknak és kifizetéseknek, amelyeket a múlt eh, évben rögzítettünk. Abszolút eh, értékben és százalékosan is így van ez. Nem akarok most minden fejezetre kitérni, de szeretnék mégis arra emlékeztetni, hogy az egyes A fejezetben, és tudjuk, hogy a parlament a eh, fiatalság kérdését prioritásnak tekinti, hiszen a szövegeiben is megfogalmazta ezt, nem tudjuk a bizottságnak minden javaslatát szám szerint teljesíteni, de 2010-hez képest növekedéstről számolhatok be. A B fejezetben a tételeket az alapján rögzítették, hogy a jelenleg mennyiben tudták ezeket kihasználni. Hiszen ezeket a, az ellenőrizni kell. A négyes fejezetben az Európai Unió kapacitásait meg kívánja tartani. Politika és gazdasági kihívásokra gondolok itt, gyorsan tudjunk reagálni a nemzetközi szinten ilyen kockázatokra, és ez részben meg is jelenik a költségvetésben, de szükség lesz további költségvetési tételekre is az év során. Ötös fejezet itt nem változtattuk meg a parlamentnek a kérését, itt az igazgatási költségvetésről van szó, az igazgatási kiadásokról. Mindenképpen erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az ütemtervet tartani tudjuk, amelyet kitűztünk célkitűzésként. Végezetül pedig nagyon lényegesnek tartom, hogy meghallgathassák önök a tanács álláspontját, hogy megismerhessék a logikánkat, amikor a költségvetést megterveztük. Tudom, hogy a parlament nem mindig képviseli a mi véleményünket, nem mindig osztja ugyanazokat a nézeket, nézeteket, de a parlamenttel való eszmecsere bízom benne, hogy konstruktív marad és támogatást fogunk kapni a parlamenttől az eljárás során, hiszen számos kihívással kell megbirkóznunk. Szeretnék a költségvetés felülvizsgálatára is utalni, amelyet a hónap végén fogunk közé tenni. A 2020-as stratégia az egyik legnagyobb célkitűzés, ez lesz a prioritás a következő évek vonatkozásában is, és ezért a parlamentnek már most meg kell fontolni azt, hogy a jövőben a költségvetési terv, illetve a költségvetés finanszírozása hogyan is alakul majd. A belga soros elnökség mindenképpen a felülvizsgálatot szívügyének tekinti, és hogy visszatérjek a 2011-es költségvetésre, hagyd mondjam el, hogy a belga elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a, az akadályokat leküzdje, hiszen ez egy olyan költségvetés, amely már a Lisszaboni szerződés értelmében lesz kialakítva a költségvetési eljárás során bízom benne, hogy sikeresek leszünk. A tanács minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a költségvetési terv minden polgár javát szolgálhassa, hiszen ők az adófizetők, és tőlük függ nagy részben a teljes költségvetés is. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig Lewandowski úr következik a bizottság részéről. Elnök úr, most, hogy meghallgattuk a tanács álláspontját, tulajdonképpen az éves eljárásnak a döntő szakaszához jutottunk, tehát nem rutinszerű eljárásról van szó, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében első ízben kerül sor egy ilyen forró szezonra. A legutolsó háromoldalú tárgyalás óta nem sok előmozdulás történt, de a, a, az egyeztetés 2010-es év vonatkozásában tudjuk, hogy kicsit új módozatban a parlament is nagyobb súlyjal fog itt megnyilatkozni. A költségvetési hatóság feladata egyértelmű, Viszont például a Lisszaboni szerződéshez való igazodás és megfelelés még mindig egy óriási csomag, amelyet kihívásnak tekintünk. Ugye miről is tárgyalunk novemberben, novemberig egészen pontosan, nos ezek nagyon-nagyon bonyolult kérdések, nagy feladatok nagyon sok ö, dimenziója van az egyeztetésnek, amelyre majd sor kerül novemberig. Ahogyan a tanács elnöke képviselője mondta is, kifizetések terén 3,6 eh, milliárdos eh, csökkentéssel kell számolnunk. A megszorító intézkedéseket ismerjük az egyes tagállamokban, tudjuk, hogy a felelősségvállalk, eh, a kötelezettségvállalások elmaradnak 2,4 milliárddal, a tavalyihoz képest, és az egyes címsorban azt kell mondanom, hogy ez visszaüt majd a foglalkoztatás tekintetében. százalék tulajdonképpen az egyes tímsorban koncentrálódik növekményként. A kohézió azonban a középtávú ö, tervekben szerepel, miközben elég lassan ö, indult el ez a folyamat. Az előcsatlakozási programokban is csökkenést látunk. Lehet, hogy ezzel nem jó üzenetet közvetítünk feléjük. Ezen is el kell gondolkodni. Ami az igazgatást illeti, nagyon keményen odafigyelek erre a területre. Az adminisztratív támogatás csökkent, és meg kell nézni, hogy a legfőbb áldozata ki mindennek a csökkentésnek, és ez katasztrofális lehet. Úgyhogy ez egy igazi kihívás az Európai Unió számára. Az Európai Unió nagyon gyorsan reagált például a pakisztáni helyzetre, az árvíz helyzetre, és a tartalékokat, ezt komolyan érintettet. Múlt héten indult meg a folyamat, csak ezeket a folyamatokat menedzselni kell. Ehhez különböző adminisztrációra van szükség, operációs programokra, és itt csökkentésekre került sor a végrehajtó ügynökségek esetében, és ezek azok, amelyek a hét keret, hetedik keretprogramot irányítják, és ez komolyan nőnek a jelentősége, és 2011-re még nagyobb összegekről lesz szó. Nagyon világosan figyelembe kell venni minden aggodalmat, elmondtam már, a végleges megállapodás egy multidimensionális lesz, nem csak a számokra vonatkozik, hanem a bizottság itt brokerként, közvetítőként próbál fellépni, hogy konstruktívan tudjon hozzájárulni a költségvetés sikeréhez. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Szépen köszönöm, biztos úr, és most Jedzsebszka asszony, három perc. A 2011-es költségvetés nem csak az első a Lisszaboni szerződés hatálya alatt, ezt már sokan hangsúlyozták, de ez az első költségvetés, amely a új politikai gondolatokat valósít meg. Ez az ötödik költségvetés a 2013-ig tartó pénzügyi tervben, és nagyon most már sok gyenge és erős pontját látjuk az eddigi költségvetéseknek. Nagyra értékelem a belga elnökség erőfeszítéseit, de aggódom, hogy hét tagállam az első olvasatban a javaslat ellen szavazott. Néha az az érzésem, hogy amikor a pénzügyminiszterek mm, a tagállami költségvetésüket vizsgálják, és látják, hogy az EU költségvetésbe való befizetés mekkora, akkor próbálnak csökkenteni anélkül, hogy elgondolkoznának azon, hogy mi történik ezzel a hozzájárulással. Anélkül, hogy megnéznék, milyen következményekkel jár, ha csökken az EU-ba történő befizetés összege. Úgyhogy ez, er, ez a fajta gondolkodás még nincs jelen, amikor a tanács elfogadja az álláspontját és azt is nagyon sajnálom, hogy a tanács nem mondja meg világosan az álláspontját, hogy miért csökkenti a forrásokat bizonyos költségvetési sorokban. Remélem, hogy a jövőben komolyabb indoklást kapunk erre vonatkozóan. Ugye mi kötelesek vagyunk a költségvetési folyamatot részletesen nyomon követni. És felelősen kell vizsgálnunk minden költségvetési sort és nem csak a százalékokról gondolkozunk, hanem a lényegről, hogy mit jelentenek ezek a sorok. És szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament egyik prioritása, és hát nem ez az egyetlen, de fontos prioritás az ifjúság, a mobilitás és a képzés. És amikor a tanács itt javasol csökkentést, 25 millió eurónyi csökkentést a fő költségvetési sorban, és ez ugye az élethosszig tanulást is érinti, akkor ez nem párbeszéd, kérném szépen. De nagyon remélem, hogy a következő egyeztetés során igazi párbeszéd alakul ki. A mi álláspontunk ugyanis világos, és nagyon remélem, hogy ezt figyelembe fogják venni, és nem lesz semmiféle kurtítás ezen a téren. Ugye most a parlamentben a saját olvasatunkon dolgozunk, a folyamat már előre haladott, és nagyon reméljük, hogy az álláspontunkat sikerül a hónap végén elfogadni az illetékes bizottságban, és október elején a plenáris ülésen, és ebből ki fog derülni, hogy a Lisszaboni szerződés szerint jó költségvetést, konstruktív költségvetést tudunk alkotni. Remélem jó lesz az együttműködés a belga elnökséggel és a bizottsággal egyaránt. Köszönöm. Trüppel asszony, három perc. Elnök úr, tanács képviselője Lewandowski biztos úr, kedves képviselőtársaim, teljes mértékben tudom, és minden európai polgár tudja valószínűleg, meg remélhetőleg a politikusok is tudják, hogy most a megszorítások politikájának korát éljük, és a a következményeket látjuk mindenütt. Úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy kiegyensúlyozott legyen a költségvetés. Hát ez felel meg a generációk közötti <clears throat> együttműködésnek is, hogy még az elkövetkező évtizedekben is megfelelő politikát lehessen kialakítani, ne csak kamatot kelljen fizetni a soron következő generációknak. Nos, az Európai Unió az nem a tagállamokon kívül helyezkedik el, de azért meg kell gondolni, hogy miért nem egységes az álláspontunk. Az Európai Uniónak nagyon sok mindent nem engednek meg a szabályok. Az Európai Unió, és ezt a tagállamok így akarták, a Lisszaboni szerződéssel új feladatokat kapott, és ezeket végre is kell hajtani, ezeket a feladatokat az energiapolitikában, külpolitikában és számos más területen, és természetesen képesnek kell lennünk arra, hogy az új feladatokat eh, megoldjuk megfelelő módon. Én vagyok felelős a költségvetésért, a parlament és az egyéb intézmények költségvetéséért. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, hogy egyensúly legyen a kiadások, bevételek között, de ezt az egyensúlyt még nem sikerült megtalálni. A tanács minden új sort elutasított az adminisztrációra. A tanács és a parlament nem, és hát a számvevőszék, az adatvédelem esetében igen, ezt én igazságtalannak tartom, ugyanis a kisebb intézmények, mint az adatvédelemmel kapcsolatos pozíciók, képesek kell, hogy legyenek dolgozni, és ha azt akarjuk, hogy a számvevőszék jó ellenőrző munkát végezzen, akkor ott sem szabad kortítani, különben nem tudják az ellenőrzés feladatát elvégezni. És azt hiszem, hogy az egyensúly az nagyon fontos politikai feladat, és fontos üzenet a tagállamok számára, a polgárok számára egyaránt. Ami nem győz meg szintén, az, az a bővítéssel kapcsolatos költségek. A források csökkentek, de a csatlakozás dátuma nem változott. Kérdezem, hogy megy ez, hogy lesz ez? A másik probléma a fizetésemelés 1,8%-a. Igen, a bíróság ítélete még nincsen kész, de hát, hogyha megfelelő költségvetést akarunk tervezni, akkor fel kell készülnünk erre a helyzetre. Tehát a zöldek szempontjából van még lehetőség a megtakarításra, hogyha az ITER programot talán le kellene, hogy politikai bátorságunk legyen, hogy az ilyen nagy projektekről komoly vitát folytassunk. Köszönöm szépen, Haugasszony, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tanácselnöke, biztos úr, kedves kollégák! A két jelentéstevő már értékelte a tanács álláspontját, úgyhogy én a szakbizottság nevében szólalok fel. Előre bocsátom azt, hogy a belga soros elnökség a tőle telhetőt meg fogja tenni. De valóban csak annyira jól járhat el, ahogyan a tanács egésze azt majd megengedi neki. És ezért meg kell állapítanunk, hogy sajnos nem jó az eredmény. A tanács tulajdonképpen, ahogy szokta, nem tudok másra visszaemlékezni, tulajdonképpen kicsit kozmetikázta, itt-ott törölt a bizottság javaslatán, ahogy eddig is tette, és hát sajnos megint csak szokás szerint, ahogy eddig is volt, fűnyíró elvel mindenütt így járt el. Ezért aztán az eredmény az, hogy 780 millióval kevesebb a kötelezettségvállalásoknál, és 3,6 milliárddal kevesebb a kifizetéseknél. Ha megnézzük, hogy kiket érintenek ezek a változtatások, hát azt látjuk, hogy újra a decentralizált ügynökségek jog, jogi aktusokkal együtt hívtuk ezeket életre. A parlament, a tanács közösen, aláhúzom, közösen vett ebben részt, mert különben ezek az ügynökségek nem is léteznének. Ha pedig most nem állítjuk rendelkezésükre a pénzeszközöket, amely források birtokában tudnák elvégezni a munkájukat, amelyekkel mi bíztuk meg őket, akkor zárjuk be őket. Hiszen akkor minden euró, amit feléjük közvetítünk, tulajdonképpen kidobott pénz és ez a végrehajtási ügynökségekre is igaz. A biztos úr már utalt erre. A végrehajtási ügynökségek, amelyek törvény szerint évről évre több éves programot kellene, hogy végrehajtsanak. Ezeket kivéreztetjük, tehát akkor tulajdonképpen a programok nem fognak működni. Ezért kérdezem, ezt akarjuk? Mindenféle prédikációt hallunk arról, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség Európában, hogy versenyképesebbek legyünk. A költségvetési eljárásban azonban a költségvetésnek pont azon részeit csökkentjük, amelyek a versenyképességet és a foglalkoztatást növelnék. Egyes A fejezet. És a strukturális politikánál ugyanez a helyzet. Tehát ott, ahol igazából most van szükség nagyobb forrásokra a régiókban. Egy milliárddal kevesebb áll rendelkezésre. Hát hol van itt a logika, kérem szépen? Okosnak abszolút nem lehet nevezni ezeket a döntéseket. Mi politikailag felelős ö, döntéseket várunk, és tartalmilag kell foglalkozni a költségvetési kérdésekkel. Európát és annak hozzáadott értékét a polgárok szempontjából is szem előtt kell tartani. Hogyha ezeket a szempontokat veszik figyelembe, akkor mi valós és megfelelő tárgyaló partnereik leszünk. Köszönöm. Elnök, most pedig az utolsó szót a tanács fogja megkapni. Merci, euh, merci, monsieur le président, simplement pour... Köszönöm, elnök úr. Nos, néhány kérdésre, felvetett kérdésre visszatérnék. Először is, ami azt illeti, hogy nem volt meg a lehetőség a vitára minden egyes fejezet esetén, ahogy ezt a tanács javasolta. Nos, hát ezek a viták le fognak zajlani, meg lesznek e, ezek a megbeszélések arról, hogy milyen prioritásokat kell e, lefektetni 2011-es költségvetésben. Nagyon nehéz volt ezt a megállapodást a tanácsban elérni. Őszintén, kell, őszintén el kell ezt mondani, hogy igen, nehéz volt megállapodni. Ez a költségvetés a tanácsban eh, nagyon eh, nehezen ment át, igen, kemény szavazás volt, de ez a jelenlegi költségvetési helyzetnek az eredménye. Minden egyes tagállamnak a vállára komoly terhek nehezednek most. Az is igaz, hogy a jelenlegi nehez, nehéz helyzet ellenére, tehát a tagállamok nehézségei ellenére az európai költségvetés a 2010-es évhez képest növekedést jelent, tehát növekmény, méghozzá 2,9%-os növekmény. Tudom, hogy vannak önök között olyanok, akik még ennél is magasabb növekedést szerettek volna látni, de legalább a 2010-es költségvetéshez képest el kell mondanunk, hogy mégiscsak növekedtek az összegek. Az egyes B főcímben, főcímre felhívta kolléganak a figyelmet. Én szeretném itt azt mondani, hogy itt 14%-os növekedés van a 2010-es évhez képest. Tehát itt igenis figyelembe vettük ennek a fontosságát, hiszen 14%-kal növeltük a rendelkezésre álló összeget a 2010-es évhez képest. Tehát nem igaz, hogy nem figyeltünk oda e, ennek a fontosságra, az Európai Tanács ezt e, figyelembe vette. Itt látható az eredmény. Az előadó, ha elmondhatom, a 2011-es költségvetésről szóló bevezetőmben én kiemeltem, hogy a parlament munkája mennyire fontos. Ön megemlítette az egyes A fejezetet, ahol a parlament magasabb összegeket szeretett volna látni, és én a bevezető előadásomban pont azt emeltem ki, hogy az, e a tanács ennek a fejezetnek az összegét megemelte. Tehát, hogy mi is pontosan ennek a fejezetnek a kapcsán szerettünk volna pozitív előremutató vitát lefolytatni valóban, még több tárgyalásra van szükség, az Európai Parlament számára ez prioritás, ezt értjük. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy ami az ötös fejezetet illeti, és ezen belül az intézményi dimenziót. Hát persze igaz, hogy minden egyes intézménynek egy picit szorítania kell a nadrág szíjon. És ez jellemző a tanács által benyújtott költségvetésre. Nem nyúltunk a parlament javaslataihoz egyelőre, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes intézmény saját maga egy picit szorítson a nadrág szíján. Mindenki járjon elől jó példával. Tudjuk, hogy milyen nehéz körülmények között kell most dolgoznunk hogy milyen költségvetési nehézségek vannak. Zárásként hadd mondjam el, hogy persze az elkövetkezendő hetekben még rengeteg vitára lesz lehetőség. Nagyon remélem, hogy ezek a megbeszélések gyümölcsözőek lesznek, és valóban sikerül majd a 2011-es költségvetést megfelelő formába öntenünk, kemény lesz az elkövetkezendő néhány hét, új eljárást kell végigkövetnünk, bonyolult ez az eljárás, ezt önök is kiemelték, több lépése van, de természetesen azért is nehéz lesz most a munka, mert nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a jelenlegi pénzügyi és költségvetési helyzetet az egyes tagállamokban tehát természetesen mindenkinek megvannak a célkitűzései, amelyeket el szeretne érni, de azért reálisan kell gondolkodni. Tartsuk azt észbe, hogyha mindenki kooperatív és nyitott, akkor össze fogjuk tudni állítani ezt a költségvetést 2011-re, és mutassuk meg, hogy ez az új Lisszaboni eljárás, ez valóban eredményes lehet, és valóban elvezet minket egy jó 2011-es, egy sikeres 2011-es költségvetéshez. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, mondja az elnök úr erről a napirendi pontról a vitát lezárom. Nos, kedves kollégák, elérkezett a bizottsághoz intézett kérdések órája, és megint mindenkitől elnézést kérek, ahogy szoktam. Késünk, de 8 óra